tehát jelentésről szavazni. Most pedig Wikström asszony jelentése következik az EU ö, trademarkról. Pierwsza zabierze głos oczywiście pani poseł sprawozdawca. Először az előadónak adom meg természetesen a szót. Wikström asszony négy percre adom meg önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy 2012 óta vagyok a jelentéstevője a márkajelzés csomagnak, és szeretném mindenkinek megköszönni parlamentnél, bizottságnál, alkalmazottaknak, képviselőknek a munkát, és azt, hogy olyan sokan dolgoztak az elnökségek során is a dossziéban, elsősorban a lett és az olasz elnökségeknek, amelyek kiváló munkát végeztek a legkritikusabb tárgyalási szakaszokban. Nos, a figyelmüket a vívmányokra szeretném irányítani. A háromoldalú tárgyalásokon elért reformok értelmében az európai vállalatok gyorsabban és olcsóbban férnek hozzá a márkajelzésekhez, mind a, a védjegyekhez, mind európai és mind nemzeti szinten, anélkül, hogy engedniük kellene a minőségben. Az adminisztratív eljárásokat karcsúsítottuk a legjobb gyakorlatok alapján, és egyre nagyobb mértékben harmonizáljuk a nemzeti rendszereket a bevált gyakorlatok mentén. A közösségi védjegy törvénykezés értelmében több technológiai fejlesztés alapján módosítottuk az eddigi rendelkezéseket, és nagyon fontos biztosítékokat is be tudtunk venni, amivel a szólásszabadságot tudtuk erősíteni, anélkül, hogy a a jogosultaknak, illetve a tulajdonosoknak a, kor, a lehetőségeit korlátoztuk volna nem korlátoztuk sem a művészi, sem egyéb önkifejezési jogat. Szeretném a svéd kollégákat megemlíteni, hiszen már kilépett svéd képviselők irányították erre a figyelmet. A civil szervezetek az elmúlt héten aggodalmuknak adtak hangot a generikus gyógyszerek fejlődő országokban való átadásával kapcsolatban. Hangsúlyozni kívánom, hogy mi, mi, az, mi az álláspont és mi a tény. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy semmiképpen nem fordul az elő, hogy bármiféle probléma adódna a generikus gyógyszerek átadása kapcsán e jogszabály miatt. Egész életem során a fejlődésért harcoltam, és soha, soha, soha nem tenném lehetővé, hogy egy olyan törvényen jelenjen meg a nevem, amely akadályozza a fejlődő országokban az embereket abban, hogy gyógyszerhez férjenek. A cél közös volt, és a teljes parlamenti tárgyalási csoport egységesen állt ki mögötte. Közösen sikerült erős biztosítékokat is felvenni. Meg kell jegyezzem azt is, hogy a felmerült problémák a múltban a gyógyszerek eh, átadása kapcsán kizárólag a szabadalmakkal volt kapcsolatos, nem pedig a védjegyekkel. Mike. Seem to work now. Büszke vagyok arra, hogy sikerült egyensúlyt találni a fegyveres bűnözés ellen és a hamisított termékek elleni harc között, hiszen ez is a jogellenes kereskedelem része. Nem kevertük össze a generikus gyógyszereket és a hamisított gyógyszereket. Az európai védjegy a, az EU vámszabályainak megfelelő szab, megfelelő előírások betartatását segítik, és így az Európán keresztül való hamisított termék útvonalakat is sikerül kiiktatni. Most fogunk tudni a fejlődő országoknak segíteni, hogy a szervezet bűnözés ellen fellépjenek, és a legsérülékenyebbeket tudjuk ezzel védeni. Mindannyian emögé állunk. Fogok még szólni, de elnök úr, nagy örömmel várom a vitát a kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezetőjét, a szót pedig megadom, azt követően, hogy üdvözlöm Bienkowska asszonyt a bizottság részéről. Megadom neki a szót. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, először is én is szeretnék köszönetet mondani a Jogi Szakbizottságnak, és gratulálni eh, Vácsa Vasszonynak az igen eh, hozzáértő munkáért. Ez a munka rendkívül konstruktív szellemben zajlott, ezt láttam magam is a tárgyalások során, így sikerült több mint két év komplex tárgyalásokat követően megállapodni. Függetlenül tesz persze a technikai jellegétől a csomag, az EU versenyképessége és innovációs stratégiája szempontjából legfontosabb elemeket tartalmazza, a növekedést, innovációt támogatja az Európai Unió egészében, lehetővé teszi, hogy hatékonyabban férjenek a vállalkozások ehhez hozzá. Kevesebb költség, nagyobb, nagyobb gyorsabb tempó, nagyobb hitelesség. A kompromisszumcsalag egyértelműen előnyét szolgálja mindannyiunk számára, és fontos lépést jelent mind a védjegy modernizálása, mint továbbfejlesztése szempontjából. Néhány előnyére azonban szeretnék kitérni részletesen is. Először is az Európai Uniós szinten a csökkentések mintegy 40%-os megtakarítást jelentenek majd elsősorban a vállalatok számára, akik az EU védjegy alatt szeretnének regisztrálni. Másodszorban az irányelv reformja hatékonyabb, harmonizált és karcsúsított eljárásokat biztosít minden Európai Uniós védjegy hivatalnál. Gyorsabb, kevésbé terhes eljárások nagy előrelépést jelentenek a növekvő vállalatok, különösen a KKV-k számára, amelyek így egy tagállamon kívül is a védjegy védelmét élvezhetik. A közös alkalmazási követelmények és az administratív eh, támogatások, támogatási eljárások országos szinten nagyon jól illusztrálják mindezt. Harmadsorban a védjegy tulajdonosoknak a jövőben sokkal jobb eszköze van arra, hogy fellépjenek a hamisított termékekkel szemben, különösen a tranzit az EU területén átvonuló hamisított termékekkel szemben, és a világszintű terjesztést is segítik a valódi védjegyel védett termékek esetében. Negyedsorban pedig nagyon fontosnak tartom azt, hogy modernizált szabályok és biztonság is elérhető, hiszen az új védjegyszabályok a modern vállalati környezetben tisztázza a jogokat és el, határait is. A jogszabályal kapcsolatban az előszelekció és az Alicantai ügynökség munkája, amely az EU védjegyrendszer adminisztratív részéért felel, a bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a végleges szöveg nem mond ellent az EU intézményközi, közös, decentralizált ügynökségekre vonatkozó elvének. Ugyanakkor látni kell a gyengeségeket is azt, hogy a bizottság kulcsfontosságú javaslat elemeit nem maradtak fent. A rendelet végső szövege mégis jelentős javulásokat hoz az irányításban és a számon kérhetőségben. Így módon azt az általános kompromisszumot követi, amelyet sikerült elérni. Ezt üdvözli a bizottság, és általában a kompromisszumos csomag elfogadását. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, biztos asszony. Most pedig a politikai frakció képviselői kapnak szót. Először a néppárt nevében Pavel Svoboda, alelnök, ö, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a Júri szakbizottságbeli kollégáimnak, akik részt vettek ebben a reformban. Különösen Cecilia Wikström asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. A védjegy nagyon sikeres projekt, volt eddig, és most olyan változtatásokat sikerült a jogszabályalkotásban elérni, hogy radikálisan pozitív hatást tudunk elérni mindazok számára, akik védégyeket használnak. Meggyőződésem, hogy a reformnak nem lesznek negatív másodlagos hatásai a különböző területeken. Azt is hiszem, hogy a javasolt reform egyszerűsíteni fogja az eljárást, csökkenteni a költségeket, és ez azt jelenti, hogy végül tényleg javul a jogszabály, a jogszabályi környezet. A Lisszaboni megállapodásból más változtatások is eredeznek, és ez mind azt mutatja, hogy az európai jogrendszer olyan változtatásokat is lehetővé tesz, ami a széleskörű közönség számára is érthető. Remélem, hogy a javasolt reformot el tudják fogadni. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm a szocialista frakció nevében. Evelyn Régner képviselő, másfél percben parancsol. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A piacvédelmi csomag az Európai Unió részéről rendkívül fontos elem a termékhamisítás ellen. Ugyanakkor a, közdeked, a, a forgalmazott javak esetében remélhetően tudjuk majd biztosítani a termékkalózkodás elleni harc sikerét, és az európai piacokon er-, erősítjük a rendet. Ezek a jogszabályokkal javítható a helyzet, és lehet, hogy ez végsősorban a gazdasági növekedés és innováció javára szolgál. Ezek az újatisok ugyanakkor a díjak jelentős csökkentését jelentik, a piacok közötti és a tagállami hivatalok közötti kiegyensúlyozottabb együttműködést teszik lehetővé. Wikström asszony is említette azt, ami számomra rendkívül fontos ebben a csomagban, azt nevezetesen, hogy sikerült garantálni, hogy a generikus termékek továbbra is rendelkezés álljanak a fejlődő országokban. Nagyon-nagyon fontos azt tudni, hogy a piacvédelmi európai intézkedések ne sértsék azt a jogot, vagy azt a lehetőséget, hogy a generikus gyógyszeripari termékek szállíthatóak legyenek a harmadik világba, és nem szabad korlátozni ezeket a lehetőségeket. Köszönöm. A GUE frakció nevében Masztáka képviselője szó, másfél perccel van. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, kedves Cecília, az Európai Közösségi Védjegynek a célja az, hogy megkülönböztetést tehessünk az egyes termékek között a piacon, és így iránymutatást adjunk a fogyasztók számára, így megfelelően a saját szándékaik szerint tudják kiválasztani a termékeket és szolgáltatásokat. Az közösségi véd, védelmi rendszer nemzeti védelmi rendszereken keresztül működik. Ezek kiegészítik egymást, ez a két rendszer. Így most így jobb eszközünk van arra, hogy a hamisított termékek ellen és a termékhamisítás ellen tudjunk harcolni. Egy közös regisztráció történik a közösségi védjegy esetében, és így az egész EU-ban ugyanolyan védelmet biztosít a termék számára. Az a tény, hogy nem 28 külön nemzeti szabályozás él, hanem egy EU szintű szabályozás. Ez magasabb szintű jogbiztonságot garantál, és olcsóbbak a jogi költségek, a jogi szolgáltatások költségei. A kérelmezők számára az egész eljárás olcsóbb lett. Nagyra értékelem, hogy néhány ellentmondásos kérdésre megoldást tudtunk találni, és nagyra értékelem az árnyék előadókkal folytatott gyümölcsöző együttműködést is. Ceciliának szeretnék külön köszönetet mondani az orvosságok esetén. Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek kellemes karácsonyt. On behalf Greens Group. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Max Anderson kap szót két percben. At, hát, uh, eh, Köszönöm szépen. Először is szeretnék Wikström asszonynak a jelentéstevőnek köszönetet mondani, valamint a többi árnyék jelentéstevőnek is. Ez volt az első olyan ügy, amelynek a három oldalú tárgyalásában részt vettem, és nagyon sokat tanultam erről az izgalmas és érdekes munkáról. Jó ez a jelentés, mert egy egyszerűbb, rugalmasabb rendszert szeretnénk elérni, és részben meg tudjuk oldani azt a program problémát, hogy rengeteg pénzt költünk el arra, hogy különböző védjegyeket tudjunk biztosítani. Tehát nagyon sok jó dologról van szó benne. De amikor a kifejezés szabadságáról beszélünk, akkor mi a zöldek úgy gondoljuk, hogy ez kell, hogy legyen a legfontosabb a jelentésben is. Különösen a generikus gyógyszerek esetében. Ahhoz, hogy a generikus gyógyszerek esetében haladni tudjunk. Nagyon fontos, hogy időben lépni tudjunk, és sajnálatos módon a tanácssal szembe kerültünk néhányszor. Az orvosok határok nélkültől kaptunk egy levelet, amely szerint nem, megfelelően, nem megfelelőek a generikus gyógyszerekre vonatkozó garanciák. megpróbáltuk minimalizálni az általuk felsorolt kockázatokat, de szerintem nem sikerült elég haladást elérnünk. Többet szerettünk volna. Többért küzdöttünk, mint amit el tudtunk érni. A zöldek ezért nem már fognak szavazni, mert a generikus gyógyszerek kérdése a legfontosabb, és ezt nem sikerült megoldanunk. Tak, thank you. On behalf of FDD Group. Köszönöm az FDD frakció nevében. Ferrara asszony kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném azzal kezdeni a felszólalásomat, hogy Cecil Wikström kollégának megköszönöm a munkát, illetve a többi árnyék előadónak is. A védjegyek témája nagyon fontos az európai termelési rendszer számára, és néhány alrendszer számára bizonyos országban még fontosabb, például Olaszországban is a Made in származási védjegy is, garancia, minőséget is jelent a jelölt termékek esetében. Az európai a közösségi védjegy témájában sok kritika is elhangzik, és szeretnénk jelezni, hogy nincs egy konkrét záradék a fair use-ra vonatkozóan, ami viszont lehetővé tette volna az, hogy a kizárólagos jogot pontosítsuk. Például a művészi szólásszabadság kérdése esetében ez fontos lenne. Egy preambulum pontban lehetett ezt megfogalmazni. Az alapjogok tiszteletben tartása és a szólásszabadság tiszteletben tartása forog itt kocán elsősorban. Továbbá a generikus gyógyszerek szabad forgalmazása is kérdéses. A hamisított gyógyszerek és kozmetikumok nagyon veszélyesek az állampolgárok életére, és ezt a kérdést is rendezni kell. Köszönöm. Köszönöm, Ferrara asszony. Az VFK képviselője a szó másfél percben. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, koleżanki i koledzy. Praca nad tą wielką... Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, képviselőtársa. E hatalmas rekord, reform munkálatai három évbe kerültek, nem csak a Júri bizottság dolgozott rajta, hanem a parlament sok képviselője. Szükség volt ezekre a változásokra, be kellett vezetni ezeket a szabadalmadási és márka eljárásba, és a siker hatalmas eredmény Wikström asszony számára is, a jelentős tevő számára, aki kitartóan harcolt egy konzisztens és valóban koherens szabály, szabályrendszerért. A védjegyek tulajdonosának érdekeit is védve. Sokat beszéltünk már a, kaló, a kalózkodás, illetve a termékhamisítás elleni harc fontosságáról, ám itt vannak más nagyon fontos eredmények is a változásokban, például egyszerűbb és olcsóbb bejegyzési eljárások, világosabb, áttekinthetőbb regisztrálás és nyilvántartás, és az elutasítás indoklásának világosabbá tételem. Tehát a legfontosabb mindezek közül az, hogy ezek az új szabályok, amelyeket most elfogadunk, hatékonyan végrehajtásra is kerüljenek, mert ennek hiányában nyilván nem lesz teljes a siker. Ezért olyan fontos, hogy azok a szabályok, amelyek révén felléphetünk a hamis termékekkel szemben, és szorosabban együttműködhetnek a nemzeti tagállami hivatalok egymással is, meg az uniós szinttel is létfontosságú lesz, ahogy hogy ez a konzisztens rendszer valóban átlátható, egyszerű módon működjön, és egy valóságos EU e, rendszer jön létre. A jogi szakbizottság is szélesebb körben vizsgálódott. Ebben az ügyben most e, fogjuk befejezni az üzleti titkokkal kapcsolatos jelentésünket, meg a, a szerzőjogvédelmel kapcsolatos, és ezek is köthetőek ehhez. Még egy formális kérdésben engedjen meg egy szót, elnök úr. Úgy gondolom, abszolút megengedhetetlen az, hogy jó régóta tudjuk azt, hogy a Júrinak ma 7 óra, este 7 órakor lesz ülése, ahol Jurova biztos asszonya lesz eszmecserénk. És a vita egy ilyen témában amely Júri számára ö, ilyen fontos volt, ugyanerre az időpontra került szervezésre. Ilyesmit kerüljük el a jövőben. Köszönöm szépen. Több mint egy perccel túllépte az idejét, én is kérem, hogy ezt ne ismételje meg. De természetesen az ön formális megjegyzését feljegyeztük. Magyarország és Lengyel képviselőknek tájékoztatás. A női kézilabda meccsen 23-24 arányban Lengyelország legyőzte Magyarországot. Most pedig Negrescu úr kap szót másfél percben. Ajuta sistemul să funcționeze mai bine. Acest instrument permite în primul rând combaterea... Szépen jobban kell működni a rendszernek ez a cél, és lehetővé kell tegye azt is, hogy a hamisított termékek, kalózkodás megelőzhető legyen. Ez hatalmas költségeket és károkat jelent a nemzetközi kereskedelemben. Ez összefügg az egészségügyel, az alapjogok védelmével, egy két példát említsek csak azon területekről, amelyeket ért, érint, de a bürokrácia is csökkenthető, hatékonyabbá tehető a rendszer, és végső soron csökkennek a költségek. Az új szabályozás eredménye az is, hogy jobban koordinálhatnak a, a mozgásban levő termékek vonatkozásában is. de mindenki, nagyon sokan vannak azok, akik, akik előnyét látják ennek az új rendszernek, a jobban működő rendszernek. Hazámban úgy áll a helyzet, hogy sokszor a fogyasztót félrevezetik a hamisított termékekkel és szolgáltatásokkal. Megengedhetetlen az, hogy az Európai Unió információs kommunikációs kampányokat címez a fogyasztóknak, de ez nem elég hatásos. A KKV-ket is el kell tudnunk érni, azok, ezeket is védeni kell, erősítve a versenyképességet a világpiacon, és erősítve az európai vállalatok helyzetét. Mulțumesc, domnul deputat. E, Szega, gospodin zamestnik. Köszönöm szépen, Dambaszki képviselő kap másfél percben. Поздравления за победата първо. А сега... Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok a sikeres kézilabda meccshez Lengyelországnak. Kedves kollégák, köszönetet mondok Wikström asszonynak a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is a kiváló munkáért, amit elvégeztek. Ennek az eredményeként mindannyian elégedettek vagyunk a szöveggel, de az európai költségvetés miatt van egy aggályunk. A jogszabály sértések és a szellemi tulajdonjog sértések elleni fellépések nagyon fontosak lennének, és igen relevánsak azok számára, akik fizettek azért, hogy megvédjék a védjegyeiket. Az erre előirányzott összeget a hamisított termékek ellen is fel lehet használni. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez jó megoldás. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Először Halpagovics képviselő kap szót. Hvala za besedo. Čestitke Poljakinjam, ki postajajo očitno blagovne. Köszönöm, elnök úr szeretett, szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy a dokumentumokat elkészítették, és ebben a dokumentumban egy nagyon fontos, de nagyon nehéz szektor szerepel, ugye a hamisítással is kell foglalkozni, ugyanakkor a verseny érdekében egyszerűsíteni kell az eljárásokat, és néha nehéz összeegyeztetni ezt a kettős célt. Van, vannak, akik megpróbálják megszegni a szabályokat, mi pedig egyszerűsíteni szeretnénk azokat. Ezzel a rendelettel javítjuk a KKV-k helyzetét. A KKV-knak egyszerűbb lesz a hozzáférés ehhez a rendszerhez, és ők képviselik az európai gazdaság motorját. Remélem, hogy a jelentésen mindenki egyet fog érteni, egységes lesz a szavazás, és kézzel kiválóan fog működni ez a védjegy, és az Európai Parlament védjegyévé is válik. Köszönöm. Mondott valamit? Uh, deputy Notis Marias. Marias képviselője szó. Köszönöm. Köszönöm el. Úr. A szabadalomvédelmi rendszer átlátható, rugalmas és olcsó kell legyen. Annak érdekében, hogy a fogyasztók megkapják azt a védelmet, amelyet jogosan megkövetelhetnek. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy a tagállamok mindegyikében megfelelő szintű védelemre van szükség, egyforma szintre, tehát tagállami szinten is védeni kell a védjegyeket, ezért össze kell kapcsolni az uniós rendszert a tagállami rendszerekkel ebben a védelemben, és azt is biztosítani kell, hogy világosság, átláthatóság érvényesüljön olyan esetekben, amikor hasonló termékekre hasonló védélyeket használnak. Ilyen esetekben is egyszerűvé kell tennünk a védelmet, és különösen a KKV-k védjegyei érdemelnek különös figyelmet a válság idején, különösen Görögországban és a déli európai országokban. Evharisto. Köszönöm szépen. Mr. Jakovcsics. Jakovcsics úr kap szót. Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan problémára, amely nem sokára meg fog jelenni széles körben is. Elfogadtuk a szükséges határozatokat a biogazdálkodásra, aztán most olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy az európai, európai biogazdálkodási védjegy a különböző európai termékek tekintetében nem egyforma kezelés alá esik. Még akkor sem, hogyha két teljesen egyforma ökológiai gazdálkodásból származó termékről van szó. Miért? Azért, mert az engedélyezett szermaradvány szint országonként eltérő. És a nemzeti hatóságok nem egyformán ítélik meg a biológiai gazdálkodásból származó termékeket, ez összezavarja a vásárlókat. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig az Európai Bizottság nevében Bienkowska biztos asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelemmel hallgattam a hozzászólásokat. Mindegyik, mindegyik köszönöm a hozzászólóknak. Zárszó gyanánt, hogy hangsúlyozok néhány kulcsfontossági pontot. Egyrészt látnunk kell, hogy az átmeneti szakaszban levő ágazatokban rendkívül fontosak a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás szempontjából az új rendszer modernizált, hatékonyabb jogi kereteket teremt, amely erősíti a, a vállalkozók helyzetés és versenyképességet, ami jó Európának. Jobban fel tudunk készülni a termékhamisítás ellen is, ez létfontosságú abban, hogy az egészségre káros hatásokat, sátában a gazdaságot és növekedés sértő hatásokat kiküszöböljük. Azt is fontos látnunk, hogy a, ez a kompromisszum csak ö, védjegyekre vonatkozik, és nem a szabadalmakra. Ugyanakkor ez a csomag megfelelő garanciákat nyújt arra is, hogy a generikus gyógyszergyártás és forgalmazás zöggenőmentes átalakulását is segítse, többen emeltették ennek fontosságát. Szeretném a figyelmükbe ajánlani e, ezt a csomagot, és kérem az erős támogatásukat ennek keresztülvitelében, mert ez erős üzenetet fogalmaz meg arról is, hogy a gazdasági szempontból fontos területeken az EU képes átfogó reformokat létrehozni, miközben az innováció és a gazdasági növegetés is húzza mindez. Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm, biztos asszony. Le kell zárnunk ezt a vitát. Az előadó Cecilia Wikström kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék eh, néhány témát említeni a kormányzás és a pénzügyi kérdésekkel. A parlamentnek fontos győzelmeket sikerült elérnie. Az átláthatóság fokozódott minden területen, az egy, ügynökség tekintetében az Európai Parlament az, egynökség, az ügynökség elnökségében kap egy helyet. Az ügynökség és a belső piaci harmonizáción fog dolgozni, úgyhogy a név változni fog. Európai Szellemi Tulajdonjogi Iroda, EUIPO, ez lesz a rövidítése és sikerült lecsökkentenünk a díjakat is, anélkül, hogy beavatkoztunk volna a nemzeti rendszerekbe. Továbbá együttműködési projekteket dolgoztunk ki az EU ügynökség és a nemzeti ügynökségek között, ami biztos, hogy soft harmonizációhoz, valamint építéshez fog vezetni a nemzeti ügynökségeknél is. Ez egy nagyon fontos téma, egy komplex dosszié, most zárjuk le. Ahogy sokszor elmondtam már, ezekben az években. Ez nem forradalom, ez modernizáció, amire szükségünk van a meglévő közösségi védjegyrendszer tekintetében. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a dosszié elvezet ahhoz a célhoz, amelyen mindannyian egyetértünk, a növekedés, az európai prosperitás támogatása, amire nagyon is szükség van a mostani időkben. Bízom abban, hogy a kollégák támogatni fogják a megállapodást, amit sikerült megtárgyalnunk. Köszönet még egyszer mindenkinek a támogatásáért, köszönöm a vitákat is, és mindenkinek minden jót kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony, és szeretném megköszönni minden résztvevő hozzászólását, és a biztos asszony szavait. Ezzel zárom a téma vitáját. szavazás holnap lesz ebben az ügyben. Következő napirendi pontunk bizottsági nyilatkozat a terrorizmus áldozatainak védelme tárgyában. Először az Európai Bizottság képviselője Esbeta Bienkoszka.